hogy a gazdasági és monetáris szabizottság közölte azt eh, velünk, hogy egy, lesz egy hibajavítás abban a szövegben, amit eh, az Európai Parlament elfogadott. Ez a kis eh, javítás